sor. Ezzel elértünk rendünk végére. Szeretnék utalni még egyszer arra, hogy a következő ülésre holnap kedden kerül sor, október 23-án. 8 óra 30-kor kezdünk, 14 óra 30-ig tart az első rész az ülésnek, utána egy rövid déli szünet után 15 órától 20 óráig tanácskozunk, utána pedig az éjszakai ülésre egy rövid vacsoraszünet után 21 órától kerül sor, a napi rend nyilvánosságra lett hozva,